Most hét állásfoglási indítvány következik Azerbajdzsánról a véleménynyilvánítás szabadsága vonatkozásában. Pravéra úrnak adok szót kettő percben az ismertetésre. Grazie Presidente. L'Europa ha aperto un interessante progetto di partenariato orientale. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes partnerségi kapcsolat és nagyon fontos partner kapcsolat alakult ki az Európai Unió és Azerbajdzsán között. Ennek az együttműködésnek az a lényege, hogy az Európai Unió és bizonyos keleti országok között javuljon a kapcsolat, valamint, hogy az érintett régióban javuljon a demokrácia. Ez egy olyan politikai stratégia az Európai Unió részéről, ami rendkívül fontos. Tulajdonképpen ebből a szempontból eléggé furcsa, hogy hogyan közelítjük meg Azerbajdzsán helyzetét, hiszen nem csak ezt a két szemét kellene itt megemlítenünk, hanem talán azt az 52 embert is, aki a Fülöp-szigetek egyik elnökválasztási jelöltjét kívánta volna támogatni, miközben megtorló intézkedéseket indítottak el ellenük. Tehát valóban van Azerbajdzsánban probléma, de hát Azerbajdzsánnal már van egy partnerségi megállapodásunk, aminek keretein belül lehetne ezeket a problémákat közölni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy azok az állásfoglalások, amik itt vannak előttünk a mai napon, a bakói kormány álláspontját módosítani fogják az Európai Unióval szemben, és nem vagyok benne biztos, hogy az állásfoglalás segíteni fog ennek a két személynek. Szerintem éppen, hogy csökkenti ez az állásfoglalás annak esélyét, hogy ez a két személy szabadon bocsátassék. Úgyhogy nem tudom, hogy egyáltalán el kell -e fogadnunk egy ilyen szöveget. Ráadásul az első napirendi pontot, Hajdár asszony esetét levettük a napirendről, úgyhogy számomra teljesen furcsa ez a mai vita délután. Az azerbajdzsáni állásfoglalás szerintem eléggé furcsa, és akkor nem is értem, hogy az elsőt miért vettük le a napirendről, lesz, meg miért hagytuk meg. Szintén a szerzők nevében Geringer Ölenberg asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Amikor november 11-én Európa ünnepelte az első világháborúnak a végét, Azerbajdzsánban egy újságírót több év börtönbüntetésre ítéltek azért, mert írni mert a korrupciós kérdésekről és huliganizmussal vádolták, illetve terrorizmussal. Azerbajcsán a Freedom House jelentése szerint szabadsággal nem rendelkező ország. 148 azon országok közé tartozik, ahol korlátozzák a szólásszabadságot. Nagyon zavaró az gazdasági helyzetről szóló jelentések is. Tehát az, hogy Azerbajcsán elutasítja illetve a hatóságok elutasítják a szólásszabadságot, illetve a külföldi újságírók sem működhetnek. Ez nem meglepő. Tehát Európának is változtatnia kell a megközelítésén, és a szomszédsági politika keretében nyomást kellene gyakorolnunk az ottani hatóságokra. Felhívást kell intézni, hogy vizsgálják felül, és törvényt és helyezik szabadlábra az újságírót. 3.30-ben Thank you, Chair, dear Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Azerbajdzsán aláíró fele nagyon sok EU-s partnerségi megállapodásnak a szomszédságpolitikában és a keleti partnerségben is részt vesz. Ez nem csak a kereskedelemhez kapcsolódik, hanem Azerbajdzsán tiszteletben tartja elvileg a demokráciát, a jogállamiságot is. Mindezek azonban súlyos fenyegetettséget élnek jelen pillanatban. Jelen pillanatban Emi Milli és Adnan Hajizade esetével foglalkozunk. Az ő ügyük a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását jelenti. Itt nem arról van szó, hogy két bloggert ítéltek el, hanem sokkal többről a Facebookon és a Twitteren keresztül kommunikáltak, ezt használták az ifjúsági szervezetük működéséhez. Igazából nem is tudjuk, hogy miért vannak ők bebörtönözve, nem férhetünk hozzá a tárgyalásokhoz, és meglehetősen koholtnak tűnik az egész. Amennyiben nem bízhatunk meg az azerbajdzsáni kormányban, hogy tiszteletben tartja a demokráciát, a véleménynyilvántás szabadságát és a jogállamiságot, tehát ezzel azokat a megállapodásokat, amelyeket ugye megkötött az EU-val, akkor nem igazán indulhatunk ki abból, hogy ők megbízhatóak. Nagyon fontos, hogy betartsa az ország ígéreteit, és legitim módon járjon el, tiszteletben tarva a polgárait, az emberi jogokat, és biztosítván a jogállamiság működését. És tegnap adtuk át a Szaharov díjat nagyon eh, szép beszédet hallhattunk Kovalov úr részéről, aki azt mondta, hogy a félelemre a megfelelő reakció a gondolat szabadsága, a gondolat szabadsága pedig úgy juthat el, hogyha a szabadságát biztosítjuk. Meg kell tehát hallgatnunk azokat az embereket, eh, akik eh, ellenzéki szerepbe mernek lépni kormányukkal szemben. Mindez fontos az egyéb Azerbajdzsánnal meg egyéb megállapodások vonatkozásában is. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Sáke asszony. Szintén szerzőként Lunacek asszony következik. Köszönöm szépen. Az állásfoglalás tervezett részleteit kollégáim már megemlítették. Ennek az egésznek az oka 2009. júliusára megy vissza az egész eset, Emi Millé és Adnan Hajizade esetére, amikor egy étteremben megtámadták őket, aztán egy étterembe, vagyis elmentek a rendőrségre, hogy ezt jelentsék, aztán én magukat letartóztatták, és bíróság eljárás elé kerültek olyan ügyben, amelyet többek között az Amnesty International és más szervek is hát nem gondolják, hogy ez tisztességes lett volna. Nem mutatták azt a videót, amelyet felvettek, hogy ki kit támadott meg pontosan. Hát nem a fiatal bloggerek támadtak, hanem őket támadták meg, tehát ez egy olyan ügy mindenképpen, amely nem felel meg a jogállamiság követelményeinek. Remélem, hogy a második ügyben, a második eljárásban majd már tényleg minden bemutatásra kerül. Örülök, hogy sikerült állásfoglalás elfogadni szinte minden frakció. Sajnálom, hogy Provera kolléga frakciója ezt nem támogatja, és azt hangsúlyozza, hogy ki kellene várnunk, eh, hogy a dolgok maguktól megoldódjanak, és a diplomáciai csatornán keresztül kellene ezt eh, megoldanunk. Provera úr, szerintem szükséges az, hogy eh, ez a parlament, amely ugye kapcsolatban áll az az eri parlamenttel is, hogy ez foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel. A nem is említette már a Szaharov díjat. Nagyon fontos, hogy mindenhol felemeljük a hangunkat a gondolat szabadsága védelmében. Aliyev elnök többször rámutatott már erre, hogy milyen fontosak az újságírók jogai, ezeket az államnak meg kell vérni. Éppen ezért a mi feladatunk az, hogy emlékeztessük őket ezekre. Remélem, hogy a partnerségi együttműködés keretein belül lesz egy állásfoglalás elnök. Köszönöm, Lunacsak kolléganő. Szerzőként Higgins kolléga következik, kettő percen. Mikrofont kérünk szépen az előadónak. Yes, it is on, yeah. I welcome the uh, attention. Köszönöm a szót. Üdvözlöm azt a kezdeményezést, hogy végre odafigyeljünk arra, hogy Azerbajdzsánban konzisztensen sárba tiporják az emberi jogokat. Nincsen médiaszabadság, nagyon sok újságírót letartóztattak, megvertek, bebörtönöztek, sőt, voltak itt meg is öltek. Ilyen Aliyev elnök rezsimje, mert folyamatosan elnyomják az újságírókat ezzel megpróbálják a saját maguk által keltett korrupciót védeni hogy semmiképpen ne derüljön ki, hogy mennyire korrupt ez a rezsim. Itt különösen az olaj és gáz mágnásokra gondolok. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy Azerbajdzsán népének 90%-a hihetetlen szegénységben él, és semmiképpen nem profitál az ország gáz és olajtartalékaiból. A nemzetközi vállalatok és a nyugati államok pedig hihetetlenül hipokrita, kétszínű módon viselkednek, természetesen üzletelnek az olajjal és a gázzal, a hivatalos azerbajdzsáni rezsimmel, nagyon komoly profitot termelnek az itteni források kiaknázásából, de egyáltalán nem figyelnek arra, hogy ezek a természetes források tulajdonképpen az azerbajdzsáni néphez tartoznak. Éppen ezért senki sem kéri Azerbajdzsántól, hogy az olajból befolyt pénzt az emberek javá, javára fordítsák. Az Európai Parlament elnöke eléggé egyértelműen kifejtette a véleményét, hogy meg kellene állítani ezeket az emberi jogsértéseket Azerbajdzsánban. Ez most nagyon jó alkalom arra, hogy erről beszéljünk, és azt is elmondjuk, hogy a Dán rendőrség mit tett néhány napja Kopenhágában, ahol száz békés tüntetőt tartóztattak le, és őket órákig arra kényszerítették, hogy a földön feküdjenek, és ott a helyszínen várakozzanak. Tehát a rendőrség nem engedte el ezeket a tüntetőket, előállította őket, és nekik ott kellett várakozniuk. Hát amit Azerbajdzsántól elvárunk, szerintem azt az autól is el kellene várnunk. Köszönöm. Legutko kolega, szinte mind szerző, kettő percben. Panie przewodniczący, w Azerbajdzsánban ha kritizáljuk a kormányt még óvatosan is, akkor e, már két embert ezért bebörtönöztek, és hosszú ítéletet kaptak. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az országnak nincsen jó megfelelő igazságügyi rendszere, és ez nem is várható napokban. Egyszerűen egy autoriter rendszerről van szó, amely egyre terjeszkedik, expanzív van viselkedik. És akik ellenzik a rendszert, azt megbüntették. A kérdés persze felvetődik, hogy mi mit tehetünk ez ellen. Az kétségtelen, hogy fel kell lépnünk az egyedi esetek kapcsán, amikor igazságtalanság történik ezt már ez alkalommal is, és más alkalommal is megtettük, és ez néha hatásos. Sokkal nehezebb ennél az, hogy intézményi változásokat érjünk el, és az ilyen irányú erőfeszítéseinket eddig nem koronázta siker. Részben azért van ez így, mert nagyon megértőek vagyunk egyes esetekben, és aztán nagyon boldogtalanok vagyunk a más esetekben. Az emberek, itt említették, a ö, Memorial ö, kaptak az em, ö, és több alkalommal ez már megemlítése történt itt e házban is. részben arról van szó, hogy az a ö, folyamat, ahogy ki lehet kerülni egy autoriter rendszerből, az egy nagyon nehéz és ö, lassú folyamat. Sokak számára fájdalmas, és általában ez több évbe tellik. Pessimista következtetést kell, hogy levonjak, mindazonáltal úgy gondolom, hogy a továbbiakban is erőfeszítéseket kell tennünk, és eh, kitartónak kell lennie a területen. Köszönöm. herr Kollege als Köszönöm. A szerzők részéről utolsóként Kélem úr kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Az év elején az Európai Unió tett egy eh, nyilatkozatot a médiában Azerbajdzsánnal kapcsolatban, ahol sajnálkozását felelte ki, a, eh, hogy az azerbajdzsáni parlamenti képviselőkkel tartott találkozás alkalmával is. Visszacsatolás azonban nem volt, ezért az Európai Parlamentnek ismét fel kell lépnie. A legutóbbi 2009-es állásfoglalásunkban is ez benne volt a néppárti frakciónak a legnagyobb aggodalma, és örülök, hogy ezt mások is osztják, hogy romlik Azerbajdzsánban, ebben az országban a médiáknak a szabadsága. Egyre több a zaklatás, az elítélése az ellenzéki újságíróknak, ez aggasztó. Tehát felhívás kell, hogy fel kell, hogy hívjuk az azerbajdzsáni hatóságokat, hogy azonnal bocsássák szabadon az új, bebörtönzött újságírókat, és ezt a két bloggert is. A rádió, a például a Szabad Európa, Amerika hangja, BBC World Service és más rádióállomásokat is betiltottak, illetve megszüntettek. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok nem tudnak független külföldi forrásokból tájékozódni a hetes bekezdésében az állásfoglalásban nem csak azt kellene beírni, hogy sajnálkozunk a helyzet felett, hanem azt is, hogy sürgetjük az azerbajcsáni kormányt, hogy az ilyen irányú döntését változtassa meg, és az FM, tehát az URH adóknál adja vissza a működési engedélyt. Fontos, hogy egy erős civil társadalom legyen, ahogy Szergei Kovácsov tegnap ezt elmondta itt az Európai Unió azerbajcsáni ter- ö, kapcsolatokra is ez rányomja a bélyegét. Köszönöm. Köszönöm szépen. A frakció nevében hozzászóló következnek. Andrik Jene asszony egy percben a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Azerbajdzsán nagyon fontos partner az Európai Uniónak nagyon fontos az energiabiztonság biztosítása szempontjából, és teljesen mindegy, hogy mennyi gázt vagy olajat importálunk, ez nem minden, vagy importálunk, igen. E, nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsa azokat a szabályokat is az ország, amelyeket a megállapodásokban, többek között a keleti partnerségi megállapodásban aláírt. Üdvözölnünk kell azokat a lépéseket, amelyeket helyes irányba tesz az ország a elnök vezetésével. 190 fogvatartott került szabadlábra 2007 óta többek között, hogy újságírók és így tovább a média helyzet azonban romlik, nagyon sok ilyen helyzetre lát, tekinthetünk rá, a BBC engedély, Szabad Európa engedélye, stb., valamint a bloggerek helyzete. Nem szabad megijednünk attól, hogy felhívjuk az Erbajdzsán figyelmét, hogy az embereknek igenis joguk van a szabad véleménynyilvánításhoz, még akkor is, hogyha kritikus hangot akarnak megütni a kormányjal szemben. Ez a demokratikus társadalom alap vetése, az elnök az hozzászólót. Következő hozzászóló a szocialista frakció nevében Brinkevics Jute asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, a szólás és kifejezés szabadsága alapvető emberi jog, valamint a demokrácia alapja. Azerbajdzsánban nem tartják be az emberi jogokat, pedig Azerbajdzsán elkötelezettséget vállalt annak irányába, hogy igenis betartja ezeket a jogokat. Azerbajdzsában fontos, hogy minden újságíró szabadon elmondhassa a véleményét, és hogy ne kelljen rettegnie a kormány és a hatalom képviselőitől. Tehát Azerbajdzsánban egyelőre nem tartják be az emberi jogokat, Azerbajdzsán olyan ország, ahol nem működnek ezek az alapvető jogok. Az utóbbi időben Azerbajdzsánban sajnos egyáltalán nem élhettek a szabad egyesülés, illetve a szabad vélemény nyilvánítás jogával. Nagyon sok erőszakos cselekmény történt újságírók ellen. Mindenképpen fel kell szólítanunk Azerbajdzsánt, hogy az Európai Parlament ajánlásait vegye figyelembe, valamint az emberi jogi helyzetet javítsa. Köszönöm szépen.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 emlékeztessem önöket arra, hogy az előző ciklusban három állásfoglalást foglaltunk el, fogadtunk el Azerbajdzsánnal kapcsolatban. Az első a médiák szabadságáról szólt, aztán beszéltünk Dél-Kaukázusról, és ezen belül Azerbajdzsánról is foglalkoztunk. Érdekes egy ország, és olyan ország, amelyik próbálja megtalálni saját helyét, és egyre közelebb kerül a nyugati világhoz és keletről pedig távolodik, ezt önmagában értékelni kell. Úgy gondolom, hogy azért számos pozitív elem is van az országban, illetve a hatóságok részéről is. Azonban nem lehet elkerülni azt, hogy szóljunk olyan, szó, olyan dolgokról, amit nem szeretünk, ami nem tetszik. Például, hogy bloggereket bezárnak vagy azért, mert elmondták a véleményüket azokról, akik a hatalmat gyakorolják. Támogatnunk kell az európai törekvéseit Azerbajdzsánnak, mert politikai vita folyik ebben az országban arról, hogy Európához vagy Oroszországhoz kellene közeledniük támogatnunk kellene mindazokat, akik a nyugati világhoz kívánnak közeledni. De miközben támogatjuk őket, ugyanakkor nyomást is kellene gyakorolnunk, az fontos értékek betartása értékében, mint a médiák, a szólásszabadság, és ezek az alapértékek közé tartoznak. Biztos vagyok abban, hogy Azerbajdzsán nagyon nehéz helyzetben van, mert Oroszország próbálja kiépíteni gazdasági, politikai befolyási övezetét azzal, hogy azerbajdzsáni hatóságokat támogatjuk, ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy ha valamit nem jól tesznek. EFD 2 úr, az RT e nevében 2 percben. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, sloboda prejavu je veľmi dôležitým aspektom demokratickej spoločnosti. Preto je správne, že Európska únia... Nagyon fontos kérdése a demokratikus világnak ez a terület. Az Európai Unió megfigyelte mindazon tevékenységeket, amelyek arra irányultak, hogy azok ellen irányultak, a, a akik a kormányban kritizálták. Ezért szeretném elmondani aggodalmamat a tekintetben, hogy miért és milyen következményekkel üldözik a fiatal embereket, akik egyszerűen a problémáikról beszéltek Egyetértek azzal, hogy nem nézhetünk, nem tekinthetünk el egyes jelek mellett, amik Azerbajcsánból érkelnek, és hogy azerbajcsáni politikai terül, környet is de ugyanakkor az Európai Parlament agresszív kritikája nem biztos, például a Fülöp-szigetek esetében nem valósult meg, ahol 57 politikai fogvatartottat megöltek. Szerintem minden témára, ahol demokrácia kerül veszélybe, azonos módon kellene figyelnünk. Köszönöm. Fenderstop kolléga úgy, úgy látom nincs itt. Akkor a következő hozzászóló posztoltúr kettő percben. Ich hatte nach der ersten Europawahl 1979-ben Habsburg Otto munkatársaként abban a megtisztelő feladatban volt a részem, hogy ezt az emberi jogi tradíciót felépítsem a csütörtök délutáni sürgősségi vitával együtt Schulz kollégával és többekkel együtt 84 után tovább fejlesztettük ezt a, az emberi jogi tradíciót, erre büszkék vagyunk. Ezért is döbbentett meg, hogy Provera úr Schulz úrra történő hivatkozással úgy szólt hozzá, hogy ezzel az esettel nem kellene foglalkozni, és az azeri rezsim fenyegetéseit ismertette, és így tovább. Az emberi jogi díjról, a gondolatszabadságáról szóló díjról már szóltak, teljesen mindegy, hogy most vitatott Landsbergész vagy Szaharovról beszélünk, azt mondtuk volna mindig, hogy hagyjátok az egészet, majd diplomáci úton megoldjuk, hát nem tudom, mi lett volna. Ma már tudjuk, hogy nagyon fontos volt az, azoknak az embereknek akkor, hogy a parlament felemelte a hangját. Éppen ezért, kedves Schulz úr, kedves kollégák, hadd folytassuk ezt a csütörtök délutáni emberi jogi megbeszélést, hagyjanak minket hosszú porrázó. most nem pártpolitikáról van szó. Az elmúlt ülésen eh, elmondta valaki, hogy Kínával nem sokára ülésünk lesz, azért nem beszélhetünk Kínáról, ma másról, más témáról beszélünk, Nyugat-Szaharáról. Eh, lehet, hogy eseti jelleggel ez jogos, de komoly aggájaim vannak az emberi jogi munkát illetően. Kedves kollégák, Azerbajdzsán pontosan azt bizonyítja, hogy milyen fontos az, hogy differenciáltan járjunk el szovjet gyarmat volt az ország, monokultúrát épültek ki, tönkretették az országot, egy brutál rendszernek volt ez kiszolgáltatva, szép lassan kezdődik a demokratizálódási folyamat, Európa tanácsi tag az ország, és segítenünk kell, hogy tovább lépjen ezen az úton. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, Poszát kollega. Egy percre Préda kollega következik. Domnul Poszalt de vreme. Köszönöm szépen, én is csatlakozni szeretnék Posselt úrhoz. Azonban el kell érnünk azt, hogy Azerbajdzsán a vélemény vélemények pluralitását tartsa tiszteletbe. Ahogy már korábban is beszéltünk erről, nagyon fontos az, hogy minél gyorsabban megvalósuljon a sajtószabadság ebben az országban. És a sajtószabadság helyzete nagyban romlott az elmúlt időszakban, ezt az EBSZ e és az Európa Tanács jelentése is mutatják. Az azerbajcsáni kormány mindent megtesz a sajtószabadság érdekében, hiszen a keleti partnerségből és a szomszédsági politikából rájuk háruló kötelezettségeket be kell, be kell tartaniuk. Közben hadd mondjam el azt is, hogy igazán sokkolt engem az az eljárás, amit Haider asszonyjal kapcsolatban és ezzel az állásfoglalással kapcsolatban tanúsítottunk. Azt hiszem, hogy az állásfoglalásunk semmi rossz dolgot nem jelentett volna, és rossz üzenetet nem küldött volna, sőt, csak javított volna a helyzeten. Köszönöm szépen Préda úrnak. Swifka úr következik a spontán felszólalások keretében. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem przytoczyć treść artykułu 47 Konstytucji Azerbejdżanu. Köszönöm szépen. Az azerbajdzsáni alkotmány 47-es cikke szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ezek csak üres szavak, az alkotmány pedig nem tartják be. Öt évig voltam a delegáció tagja, az Európai Unió és Dél-Kaukázus közötti együttműködési delegáció eh, tagja. A közös parlamenti ülésen el is látogat, keretében el is látogattunk Azerbajdzsánba, és itt napirendre került eh, az, az újságírók ügye, akiket eh, akiket börtönbe zárnak, akiket letartóztatnak, mindenféle mondva csinált ürügyjel. És volt olyan például, akinek az, akit orvosi ellátásban sem részesítettek. Azerbajdzsáni börtönökben is jártunk, és tudjuk, hogy itt a, milyen itt a helyzet. Nagyon fontosnak tartom, hogy folyamatosan emlékeztessük, emlékeztessük magát Azerbajdzsánt is arra, hogy a saját alkotmányát tartsa be. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nincs több hozzászóló a spontán hozzászólások keretében, ezért Szemecki biztos úré a szó. Mr. President, honorable members. Elnök úr, tisztelt képviselők, Azerbajdzsán fontos az Európai Unió számára energiatermelőként és tranzitországként is nagyon fontos a Dél-Kaukázus regionális stabilitása. Azerbajdzsán a keleti partnerség hat országának egyike, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ennek a kapcsolatnak az értékeit tiszteletben tartsák, partnerség és kooperációs együttműködés él már tíz éve. Azerbajdzsán fontosnak tartja, hogy még szorosabb kapcsolatokat alakítson ki az Európai Unióval, és ezt társulási megállapodással szeretne helyettesíteni. A szeptemberi döntés után, amelyet az EU külügyminiszterei hoztak, mely szerint elő, elkezdik az előkészítését egy ilyen megállapodásnak, a tárgyalások folynak, ideér, ö, ideértve Azerbajdzsánt is és a többi országot is. Az összes dél-kaukázusi országgal folytatott tárgyalás feltétele, hogy a az jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása, a piacgazdaság és a fenntartható fejlődés, mint a megfelelő kormányzás elveinek megfeleljenek részletes és kiegyensúlyozott értékelés fog születni mindegyik partnerországról, annak érdekében, hogy a szomszédsági megállapodás végrehajtható legyen. Nem szeretném megelőlegezni a következő beszámolónkat, de néhány megjegyzést tennék, különös tekintettel az alapvető szabadságjogokra és az emberi jogokra. A 2008-as beszámolónkban azt mondtuk, idézem, Azerbajdzsán jó előrehaladást ért el a gazdaság területén, azonban továbbra is szegényes az emberi jogok és alapjogok, demokrácia, jogállammal kapcsolatos ö, rekordja idézőjel bezárva. Azóta sajnos még további negatív fejleményekre került sor ideértve az alkotmány az államfő mandátumát törölték, valamint két jogászt elítéltek. Ezen kívül üldözik az emberi jogi aktivistákat, az ellenzéki tagjait, újságírókat, korlátozzák a média szabadságát. Az Európai Unió korábbi kapcsolataiban rámutatott ezekre a problémákra a hatósággal fenntartott minden szintű kapcsolataiban, és ezt továbbra is meg fogjuk tenni. Ugyanakkor a bizottság számos eszközt igyekszik bevetni annak érdekében, hogy segítse Azerbajdzsánt, hogy megfeleljen az új kihívásoknak, feltételeknek. Célzott segítséget nyújtunk egy átfogó intézmény építő program keretében. Ennek fontos részei összefüggenek az igazságszolgáltatás függetlenségével, a jogállamisággal. Azerbajdzsán további európai emberi jogi demokratikus kezdeményezésekből ö, ö, fog profitálni. Azt javasoljuk, hogy egy albizottságot hozzunk létre, mely az igazságszolgáltatással, emberi jogokkal, demokráciával, szabadsággal fog foglalkozni. Ez egy fontos fórum lesz, ahol üzeneteinket célba juttathatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Szemeszki biztos úrnak. Ezzel lezártuk az eszmecserét. A napirend szerint hat állásfoglalási módosításról kell most gyorsan szavaznunk. Az egyik a homoszexualitással kapcsolatos. Valamennyi eddig ebben a témában a kiadott állásfoglalásunkat összefoglalja a kompromisszumos javaslat.